Okay, we, uh, we uh, will now start this here. Megkezdjük a meghallgatást, jó napot, és gyorsan svédre is váltok. Úgyhogy kérem, hogy mindenki tegye fel a fejhallgatóját, hogy megértsék, amit mondok. Ni alla. Szeretettel köszöntöm Önöket Női Jogi és Esélyegyenlőségi Bizottság meghallgatásán. És um, a nemek közötti egyenlőséget szolgál a legjobb jogi és intézményi mechanizmusokról beszélünk beszélni. E, rengeteg szakértő gyűjtít össze, nagyon örülök, hogy el is megfogadtak, elfogad, elfogadtak meg hívásunkat. Amikor az ei beszélünk, gyakran mindent a kompromisszum szemszögéből vizsgál, vizsgálunk a legkisebb közös nevező szempontjából, de hogyha olyasmiről van szó, ami emberi jogokkal vagy egyenlőséggel kapcsolatos, hiszen a egyenlőség alapvető emberi jog, a nők joga beletartozik az emberi alapvető jogokba, akkor ez furcsa lesz, hiszen hiszen ezt a legmagasabb szintre kell elhelyezni, nem a kompromisszumok szintjére. Azok a országok, amelyek a legtöbbet tették a nők jogaért, Ezeket kéne vezércsillagként megnevezni, kiindulási pontként munkánkban. Azokat az országokat kell megvizsgálni, vagy azokat az önkormányzatokat, ahonnan nagyon sokat tanulhatunk, ahol a legmagasabb szint kéne, eh, hogy az útmutat az irányadó színvonal legyen. Én eh, Engem rettenetesen érdekelnek a legjobb gyakorlatok, a jó példák. Szerintem hihetetlenül értékes az, amikor másokkal találkozunk, akiknek más ötleteik vannak, akik valami jó, valamit jól csinálnak helyi vagy nemzeti szinten. Nagyon sokat tanulhatunk egymástól, akkor, hogyha beszédben legyedünk egymással, nem biztos, hogy pont úgy van, hogy, eh, hogy egy jó javaslatot változtatás nélkül átvehetünk, és azt úgy, ahogy van, bevezethetjük saját jogszabályainkba, vagy eh, önkormányzatunk eljárásrendjébe. De rengeteg ösztönzést, ötletet, gondolatot átültethetünk, amiből rengeteg sok új újdonság, jó dolog származhat. Ezért nagyon örülök, hogy megrendeztük ezt a meghallgatást, és nem is akarom elhúzni az én bevezetőmet, mert késtünk is egy kicsit. Eh, Skandinávban, Skandinávban rendben van az ötperces késés, de ezt szeretnék túllépni ezen. De át, most át, át is adom a szót az alelnöknek, Mórin Satinek, aki a konferencia elnöke is lesz, ezért helyet is cserélünk. Nagyon örülök, hogy Elizabeth elvállalta a mai elnöklést, kérem, hogy cseréljünk is helyet. bonjour. Mes, mes premiers mots de remerciement. Jó napot kívánok! Először is szeretném megköszönni elnökünknek, a és Esélyegyelőségi Bizottság elnökének, Gustafsson úrnak a lehetőséget. Nagyon örülök, hogy egy férfi elnöki a bizottságot. Ez a bizottság lehetővé tette, hogy meghallgatást tartsunk a legelőnyesebb nőjogi záradékról. Köszönöm elnök úr, hogy ezt lehetővé tette. E, hiszen egyértelműen látjuk a nyíltságot, hogy egyre közelebb ke- kerülhessünk ez a célhoz. Olyan ügy ez, amiben nagy a lemaradás. Ezért köszönöm a kollégámnak, az Európai Parlament képviselőinek, akik később, vagy akik már itt vannak, illetve azok, akik később csatlakoznak hozzánk. Továbbá szeretnék megköszönni mindenkinek, a, aki eljött erre a mai meghallgatásra. Le premier problème. Kétféle, kettős problémával nézünk szembe a mai meghallgatáson. Először is garantálni szeretnénk eh, állampolgáinknak minden eh, életük, életük minden szektorában, minden ágazatában eh, alapvető jogait. Ez a célunk, és ez annál is sürgetőbb, mivel a jelenlegi válság pont ennek ellenében hat, és amely rengeteg nyomást gyakorol a állampolgárakra. Nagyon nehéz ezt az egyenlőséget eleve elérni, és ez most még nagyobb kihívás akkor, amikor válsággal kell megküzdenünk. Számomra jelentős ösztönző ez. Erre a, pont erre a kérdésekkel koncentrálnunk. egy saját kezdeményezésű jelentés készül a parlamentben, ebben a szakbizottságban a nőkről és nők foglalkoztatási helyzetéről a gazdasági válság keretei között. Majája Gabriel a néppárti koordinátornak köszönhetően, aki azzal bízott meg, hogy ezt a jelentést én elkészítsem. Egyértelmű mindannyiunknak, hogy nagy a felelősségünk ezen a területen. A másik nagy kihívás, amelyet szembe kell néznünk, az, hogy nem dolgozhatunk elszigetelten. Hogyha előrelépésre van szükségünk az első célben, célben akkor minden szinten együtt kell működnünk, európai, nemzeti és, ahogy az elnök úr mondta, helyi szinten is együttműködésre van szükség a civil szervezetek, a szövetségek, társaságok között, fel kell használnunk minden lehetőséget azért, hogy minden állampolgárunk számér, számára egyenlőséget, minőséget érhessünk el. A kérdés az, hogy miként lehet az európai és a nemzeti jogszabályokat összekötni, Nem szabad kizárólag csak azért dolgozunk, hogy ezt a, ezt a minőséget elérjük az állampolgárok számára, ez a kedvenc témám ugyan, de emellett a konkrét, konkrét munkán keresztül um, új életet lehelhetünk, új, új szelek fújhatnak a tagállamokban, és ami egy oldalról kihívás számunkra, másfelől nagy lehetőséget is teremt. Nagyon élvezetes végignézni azt, hogy ezek az európai projektek hogyan épülnek fel ilyen konkrét esélyegyenlőségi esetekben, nők és férfiak viszonyában. Most hadd köszöntsem vendégeinket, szakértő előadóinkat. Fantasztikus előadókat hallhatnak ma biztos vagyok abban, hogy nagyon sok mondani valójuk is van, ami érdekel minket. Széverin Düpanyi kezdi a sort, aki nagyon keményen dolgozott egy könyvön, amely a legerőnyösebb női, női záradékról jelent meg, jogtanácsos és európai jogi szakértő. Lipányi asszony valódi európai asszony, aki tanulmányain és személyes elkötelezettségén keresztül, mivel élt az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Franciaországban, kutatást is végzett eh, abban, mi történik Európában a nők helyzetében. Ezért ő nagyszerű példaként szolgált számunkra, Végignéztem mindezeket az e, európai e, nemzeti e, kormányszinteket, együttműködött a francia parlamenttel, továbbá szorosan együttműködött az ipari és kereskedelmi kamarákkal. Először tehát, hogy mondtam, Széverényi Dupányit hallgatjuk meg, aki a Svazilag Hoz de Femme válasz a nők ügyét nevű szervezettől érkezett, majd Jean-Luc Söront uh, hallgatjuk meg, aki állami tanácsadó. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy eljött. Uh, a Pári Dauphin docense, nagy, nagy megtiszteltetés, hogy eljött ide, tudjuk, hogy mennyire elfoglalt, és mennyire drága minden perce, Szoron úrnak hatalmas hozzáértése van közjogi és polgárjogi kérdésekben, valamint európai jogi kérdésekben is. Biztos vagyok abban, hogy az ön szakértelme első kézből szerzett tapasztalata nagyon értékes lesz a számunkra. Rengeteg könyvet jelentetett meg a témában, és ahogy mondtam, nagyon örülünk és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt van ma köztünk, és megosztja velünk szakértelmét. Harmadik előadónk, Mikeveló asszony, és remélem, hogy jól ejtettem a nevét. Nagy örömmel köszöntöm Felló asszonyt, aki az összehasonlító politika professzora, és és a Nijmegen nevű egyetemen esélyegyenlőségi kérdésekkel foglalkozik, hatalmas tapasztalata van a kérdésben. Számos európai kormánynak volt tanácsadója, valamint különféle szinteken dolgozott, amelyeket már említettem. Tehát az ő mondani valója azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon érdekes lesz. Köszönöm, fel, asszony, hogy eljött ma hozzánk, és beszámol kutatásáról és elmondja, hogy mik, miket gondol a kérdésről. Ezzel át is adnám a szót önnek, hiszen azért jöttünk, hogy önt hallgassuk meg. Dipenyi asszonyjal kezdjük a sort. Bonjour, je vous remercie, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm az elnökségnek, az elnök úrnak, Gustafsson úrnak, hogy lehetőséget adott nekünk arra, hogy szólhassunk Önökhöz ma délután itt a Nőjogi Szakbizottságban, az Európai Parlamentben. Tehát szívből köszönjük ezt a lehetőséget, és Giselle Aligny köszönetnyilvánítását is szeretném továbbítani szervezetünk részéről, aki sajnálatos módon nem tudott eljönni, egy olyan delegációban vesz részt, amely az argéliai köztársaságba utazott, és ott vizsgálja a női jogok helyzetét. Úgyhogy Elizabeth Moran Santi asszonynak, Gustafsson elnök úrnak, illetve a résztvevőknek nagyon köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak nekünk végre, hogy szólhassunk önökhöz. Azért mondom, hogy végre, mert a Nőjogi Bizottsággal már öt éve kapcsolatban állunk, és tudjuk, hogy az uniós ügyintézés eléggé lassú szokott lenni, ezért tehát különösen örülünk annak, hogy végre összejött ez a lehetőség, és szólhatunk a szakbizottsághoz illetve öt hónapja sikerült már ezt, öt hónap után sikerült megoldanunk ezt a helyzetet, és végre eljöhettünk ide az Európai Parlamentbe. Nagyon röviden szeretném bemutatni a szervezetünket, illetve egy kis történelmi áttekintést adnék. Egy olyan szövetségről van szó, amely 1971-ben jött létre, Simone de Beauvoir, Gisela Mi és mások szerepeltek ennek a megalapításakor. Ez egy független szervezet, teljesen független a politikai pártoktól, amely ezzel együtt felhasználja a demokratikus panorámát arra, hogy megpróbáljon előrelépni a nőjogok kérdésében, a nőjogokkal kapcsolatos vitában. Szervezetünk azért jött létre, annak következményeként, hogy igyekeztünk az úgynevezett Döbovinyi folyamatot beindítani. Történt egy erőszakos cselekmény a 60-as években, és ezzel kapcsolatban igyekeztünk, abortusztal kapcsolatos jogok is felmerültek ebben az esetben, és ezért próbáltunk valamit elítélték abortusz miatt, és ezzel kapcsolatban kialakult egy nyilvános vita a nőjogokkal kapcsolatban az akkori időszak nagy jogászai, illetve egyéb fontos személyiségek vettek ebben a folyamatban részt, és aztán sikerült elfogadni egy arra vonatkozó törvényt, amely lehetővé tette, hogy a terhességet a nők önkéntesen megszakítassák. 1975-ben történt ez. Aztán pedig a szervezet igyekezett foglalkozni azokkal az aspektusokkal, amelyek közvetlenül érintik a nőjogokat, mint például a képviseleti jogok, kép, a nők képviselete a politika világában 1995-ben például szervezetünk létrehozta az első megfigyelő központot, amely az egyen, esélyegyenlőséggel foglalkozik, és Giselle Aligny volt ennek a megfigyelő központnak a tagja. és a megfigyelő központ munkájának köszönhetően sikerült a francia alkotmányt módosítani, amelyben szerepel most már a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség. Tehát a szervezetünk ezekkel a területekkel foglalkozik, nyilván kitérünk minden olyan témára, amely érinti valamilyen módon a nőjogokat. De most akkor nézzük azt, amelyel ma szeretnénk foglalkozni, tehát a nők számára legelőnyösebb, illetve legelőnyösebb nőjogi záradékok. És 1979-ben kezdődött meg egy nagyon fontos folyamat, ugyanis akkor választották meg először egyetemes választójoggal az Európai Parlamentet, és a nők, főként a feministák reakciója, amikor sikerül mindig előrelépni, illetve azok a kérdések, amelyek akkor felmerültek, mindig meg azonosak. Tehát megnézzük, hogy milyen pozitív elemei vannak ennek a nők számára. Mit lehet ezzel tenni? Lehet többet elérni? Nagyon sok feminista van, de az úgynevezett záradék elképzelése, amelyet akkoriban elnökünk vetett fel, sokkal később, évekkel később öltött testet, 2007-ben egészen pontosan, amikor egy egyeztető munka folyt a szervezet keretében. Ez egy jótékonysági szervezet, tehát jogásznők vesznek ebben részt, szakszervezeti képviselők, stb. Igyekeztek tehát valamilyen mérleget felállítani az Európai Uniós országok törvényeivel kapcsolatban. És a tanulmányok alapján sikerült végül egy listát fölállítanunk. Nyilván ez egy nagyon bonyolult folyamat volt, kapcsolatba léptünk a nagykövetségekkel, nagyon hosszú időt vett igénybe a fordítás, tehát borzalmasan sok időt fordít, fordítottunk erre szabadidőnkből, hétvégéket, és a többi. Tehát végül sikerült kialakítanunk egy összefoglalót azokkal a törvényekkel kapcsolatban, amelyek európai országokra jellemzőek, és igyekeztünk olyan konkrét területekre kitérni, amelyek érintik a nők életét, tehát öt területre összpontosítottunk, és öt területen választottuk ki, hogy mely törvények a legelőnyösebbek. Például a családon belüli erőszak elleni küzdelem, munka, a nő képviselete, képviseleti lehetőségei, illetve esélyegyenlősége politikai szinten, vagy vállalati igazgató tanácsokban, és természetesen a gyermeknemzéssel kapcsolatos jogok, illetve családjogok, a szexuális felvilágosítás, stb. Tehát egy meglévő törvényeket, illetve a törvény kezdeményezéseket is megvizsgáltuk, társ, találkoztunk, társalogtunk a feminista szervezetekkel, a nőjogi szervezetekkel, és a nemzeti szintű jogszabályokat vizsgáltuk meg. Van egy, összeállítottunk egy könyvet, amelyben szerepelnek azok a területek, amelyeket vizsgáltunk. 2007-ben kezdtük ezt a munkát, és azóta természetesen változtak a törvények, tehát alakultak, fejlődtek a tanulmányunkban szereplő elemek is. Igyekeztünk tehát összeállítani ezt az összefoglalót, ezt a gyűjteményt, és azóta pedig kolokviumokat tartottunk, amikor az Európai Unió francia elnökség alatt volt, illetve Margó Wallström is ellátogatott hozzánk, és megbeszéltük vele is a nemekkel kapcsolatos jogokat, és kapcsolatba kerültünk, kétoldalú kapcsolatokat állítottunk fel az Európai Uniós tagállamokkal, az Európai Parlamenti képviselőkkel, akik nagyon sokat segítettek nekünk, illetve hát a nemzeti parlamenti képviselőkkel is és átolvastunk rengeteg dokumentumot, szerződést például különböző tagállamokkal, irányelvtervezeteket, állásfoglalási indítványokat az Európai Parlament keretein belül. Próbáltunk tehát megvizsgálni az összes lehetőséges jogi utat arra, hogy igyekezzünk testet adni ennek a gyűjteménynek, hogy ez valóságá válhasson illetve hát figyelembe vettük az előrelépéseket, illetve a hátralépéseket is, mert ilyenek is történtek. Voltak visszalépések egyes országokban. Például Máltán akkor nem volt még lehetséges a vállás, nem volt megengedett, úgyhogy ez nagyon érdekes munka volt ezeket az elemeket megvizsgálni. Ma már ez engedélyezett Máltán. Írországban például Történtek előrelépések, mert 2013-ban Írország választásokat fog, illetve népszavazást fog kiírni az abortussal kapcsolatban, tehát voltak azért előrelépések, voltak visszalépések, de azt is láttuk, hiszen azért jöttünk most el, hogy az előrelépésekről beszéljünk intézményi szinten. Láttuk tehát, hogy vannak olyan intézmények, tagállamok, amelyek már nyilatkoztak ezzel az áradékkal kapcsolatban, sőt, mi több, azt be is építették jogszabályaikba. Az Európai Tanács illetve az Európa Tanács, amely Strasbourgban található, sokkal több tagállamot foglal magába, mint az Európai Unió. 2008-ban elfogadott egy dokumentumot arról, hogy létrehoz egy munkacsoportot, illetve a belga szenátusban is azt láttuk, hogy vannak olyan szövegtervezetek, például Izenasszony részéről, és később még említek más példákat, és aztán a francia nemzetgyűlésben is elfogadtak egy állásfoglalást, gyakorlatilag egyhangú igen szavazattal. 2011. március 22-én a francia szenátus e, ezzel kapcsolatban még nem nyilatkozott konkrétumot, de egy jogszabály tervezet már folyamatban van. Illetve azt is ki kell emelni, hogy 2010. december 6-án a Európai Tanács, Roslin, Basló asszony egészen pontosan foglalkozott már ezzel, és a francia állásfoglalás, a francia nemzetgyűlés állásfoglalása kapcsán a Vilnus intézményt arra kértük fel, hogy segítsen aktualizálni, frissíteni ezzel kapcsolatos munkáikat. Illetve itt ebben a parlamentben is végül meg született, létrejött ez a meghallgatás, és nagyon fontosnak tartjuk ezt, ugyanis szeretnénk, hogyha az Európai Unió emberi barcot kapna. Laurent Chartier asszony kiemelte, hogy mennyire fontos a válság az európai tagállamokban. Ezért úgy gondoljuk, hogy különösen fontos, hogy alapot biztosítsunk, egy demokratikus alapot adjunk munkánknak. És nagyon örülnénk, hogyha az Európai Parlament is megpróbálna valamilyen munkát végezni ezzel a témával kapcsolatban, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy az Európai Uniónak emberi barcot Tény, hogy az Európai Unió 50%-ában nőkből áll, ez nagyon fontos, de amikor konferenciákat tartunk, akkor az, látjuk, hogy a férfiakat is nagyon érdeklik ezek a projektek. Ezért tehát megpróbálunk, megpróbáljuk arra rávenni őket, hogy ők is állítsanak össze egyfajta gyűjteményt arról, hogy milyen törvények a legkedvezőbbek a férfiak számára. És úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos ez az aspekt, konfliktus is, hiszen ez közös érdekünk. Gustafsson elnök úr nagyon ragaszkodott, illetve kiemelte azt, hogy mennyire közös érdekünk megismerni a legjobb gyakorlatokat. Megnéztük ugyanis például a családon belüli erőszak kérdését, ugyanis igyekeztünk a spanyol modellt egy kicsit feljavítani, az már valóságá vált, tehát ott láthatjuk, hogy mennyire sok minden történhet nagyon sok területen. Megpróbálunk tehát egyfajta globális megközelítést alkalmazni, hogy az összes kérdéssel foglalkozhassunk. És teljesen tudatában vagyunk annak, hogy ez milyen problémákat jelenthet. Lét a Lanteri Egyetemen létrehoztunk, elkészítettünk egy tanulmányt, Olyan kérdések ezek tehát, amelyeket a politikai döntéshozók, miniszterek elé tártunk, illetve hát ezt a munkát végezzük már évek óta. Azok a kollégák, akik például az Európa Tanácsnál dolgoznak, a bizottságnál, és a tanulmányunk pedig nagyon konkrét megállapításokkal rendelkezik. Tehát egyfajta jogszabály arzenál áll már rendelkezésünkre, ami nagyon konkrét. Stefani Enedővoshez vezette ezt a tanulmányt, ezt a kutatást, és a szervezetünkkel együttműködött, főként Elizabeth Debúval, aki sajnálatos módon szintén nem tudott már jönni erre a meghallgatásra. De ami még nagyon érdekes program volt, hogy a Nanteri Egyetem a brit modell alapján olyan laboratóriumokat állított össze, amelyben a diákok, jogi tanácsadást kaphatnak ezekkel az elemekkel kapcsolatban, és szerettem volna ezt mindenképpen kiemelni, hogy nagy támogatást kaptunk nagyon sok tagállam részéről. Tehát ez egy nagyon európai jellegű projekt, elnézést kérek, hogy Franciaországról többet beszélek, de az olasz delegáció is nagyon támogatott minket az Európai Parlamentben, az ALDE delegáció olasz, angol nyelvre le van már fordítva ez a tanulmány. Remélem, hogy spanyolra, hollandra is le fogják fordítani. Ez nagy segítség volt nekünk egyébként. Olaszországban az Európai Unió szerződés alapján egy európai petíciót kezdeményeztek. Ez szerintem kitűnő ötlet. Lehet, hogy a gyakorlatban nehezen fog majd megvalósulni. A Nanteri Egyetemmel, egyéb egyetemekkel együtt dolgoztunk, német professzorokkal, olasz professzorokkal. Tehát ahogyan láthatják, nagyon sokan áll, sorakoztak fel mögénk, és így egy nagy, nagyobb szinergia fog tudni kialakulni hogy ez a záradék ez megvalósuljon. Önök az európai polgárok képviselőiként talán önök is elmondhatnák, hogy az Európai Parlament egy saját kezdeményezésű jelentést hogyan állíthatna össze ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, és mi természetesen nagyon boldogan segítünk önöknek. Aztán pedig a francia parlament, a francia nemzetgyűlés által elfogadott állásfoglalás, illetve az Európa Tanács le, állásfoglalása a Vilnius intézet és nagyon sokat segített a végzett munkával kapcsolatban. Tudjuk, hogy ez borzasztó nehéz, ugyanis már így is nagyon sok téma van a napi rendjünkön, de nagyon örülnék, hogyha önök is tudnák segíteni. Köszönöm. Expert, euh, les questions et les interventions des, des députés. Euh, monsieur le professeur Sauron, oui. conseiller des professzor, professzor úrnak adom meg a szót. Jó. Először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak a meghívásért. Valóban úgy van, többször volt rá kísérlet, hogy időpontot egyeztessünk, már több évvel ezelőtt megkerestek engem ebben a témában, hogy vegyek részt a munkába, nagy érdeklődéssel szemléltem ezt a kezdeményezést, a lekedvező belbánásról szóló záradékot, és egyet tudok érteni azzal, hogy, hogy Európát a polgárok ne úgy tekintsék olyan helyként, ahol nincs lehetőség a szociális erőrelépésre, sokkal inkább próbáljunk itt pozitív kezdeményezésekkel élni. Természetesen semmit sem adnak ajándékba, a jogainkkal aktív módon élnünk kell. Három különféle irányban mozdulhatunk el annak érdekében, hogy ezt a záródékot meg tudjuk valósítani, tehát a legkedvezőbb elbánásról szóló záradékot úgy gondolom, hogy a közösségi jogból származó minden eszközt és mechanizmust alkalmazni kell. Alkalmazni kell a közösségi jogból származó dinamikát. Természetesen nem tartozik minden a tagá- az Európai Unió fennhatósága, illetékessége alá, hiszen sokszor halljuk azt, hogy erre vagy e egy vagy másik kérdésben nem mi vagyunk az illetékesek, hanem ez a tagállamok hatáskörébe tartozik. Van a parlamentnek egy határozata, illetve születtek dokumentumok a bizottság részéről is, mindez pedig arra irányul, hogy ne vesszünk el a közösségi jogban, hanem próbáljuk ezt a kezdeményezést végigvinni és megvalósítani a szerződések alapján. Van két további fontos elem is, amit szeretnék megemlíteni. A nyílt koordinációs módszer, ott, ahol nincsen közösségi szintű kompetencia, ott a tagállamok közötti gyakorlatot lehetne egy szintre hozni. Még egy utolsó pontot szeretnék megnevezni, hiszen egyre gyakrabban halljuk azt, hogy mennyire fontos a megerősített együttműködés közösségi szinten, de természetesen ott vannak még a tagállamok jogi döntései. A közösségi jog mellett természetesen ott vannak a tagállamok jogai is, léteznek két és több oldalú megállapodások a tagállamok között, vagy a római szerződésre gondolok, vagy a Schengen 2-es szerződésre, amely a Schengeni szerződést bővítette és egészítette ki vagy az Európai Unió különféle szerződéseit indultunk először hét tagállammal, és ugye lépésről lépésre nőtt a tagállamok száma. Nagyon fontosak az egyes tagállamok közötti többoldalú megállapodások, szerződések is. Szeretnék még arra is kitérni, hogy a Lisszaboni szerződés is kihívásokat tartalmaz, hiszen számos olyan lehetőséget rejt magában, amit nem használtunk még ki. A 2014-es év a következő fontos dátum, hiszen az európai családnak ugye újra jelölteket kell állítania, és a néppárt programjában is meg fog jelenni ez a kérdés, hogy hogyan vegyük föl a programba a záradékot, vagy valami hasonlót tartalmában. Első ízben kerül sor majd vitára az új bizottság politikai irányultságára, és reméljük, hogy ez a vita minél nyíltabb körben és minél szélesebb körben kerül levezetésre. Szükségünk van erre a európai kezdeményezésre. Öt különféle tagállamból egy millió aláírásra van szükség egy ilyen kezdeményezéshez. Ez ugyan sok, soknak tűnik első hallásra, de hogyha a politikai szervezeteket, a szakszervezeteket bevonjuk ebbe a munkába, ez igenis megvalósítható, és találhatunk olyan kérdéseket, általános kérdéseket, amelyekre lehet európai szinten megoldást találni. Fontos, hogy itt egy hozzáadott értéket teremtsünk, ne pedig visszalépésekre kerüljön sor. Ami pedig a felgyorsítási záradékot illeti, ez a Lisszaboni szerződésnek egy része, és, úgy tud, és a legtöbb tagállam képes arra, hogy ennek keretében további lépéseket tegyen. Jelenleg 27 tagállamunk van, nem sokára 28 tagállamból áll az Európai Unió Horvátország csatlakozásával. Nyilvánvalóan nincs egy egységes jogi szöveg vagy egységes eszközök, éppen ezért szükség van arra, hogy hogyan tudunk több eszközből valami olyan szintézist teremteni, amely előrelépést biztosít számunkra, hogy megvalósíthassuk ezeket a célokat európai szinten. Köszönjük szépen ezt a pregnáns és tartalmas, érdekes felvezetést, ami foglalkozott a jogi szempontokkal is, akkor most továbbadnám a szót. Köszönöm szépen a meghívást. Várom, hogy betöltsék az előadásomat. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak eh, ennek első eh, nyeresége már meg is történt, hiszen én nem is hallottam én erről az áradékról, bár um, esélyegyelőségi szakértő vagyok. Um, ez a kutatásaimban ez, ez, ez, még eddig nem került elő. Nagyon örülök, hogy uh, most hallhattam erről. Mi, mi ennek az oka? Új eszköz, új jogi eszköz ez, amely párbeszédet indíthat a nemzeti, vagy helyi, vagy EU szintű képviselők között, testületek között, és tükrözi azt az erőfeszítést, amelyet megtehetünk a nemi egyenlőségek irányában. Ez a kifejezés Eh, Gender Plastic Quality nevenek nevezzük mi a szak, szakértő kollégáimmal. Eh, azt jelenti, hogy eh, a nemi kérdések és az egyenlőségi kérdések soha nem járnak külön, mindig összekapcsolódnak, ezért hívjuk őt Gender Plastic Quality-nek. Úgy gondolunk erre a kérdésre, megvizsgáljuk, hogy milyen intéz, intézkedéseket kell felvállalni intézményi szinten, és hogyan illeszkedik be ez az áradék a mi munkánkba minőségi elveket használunk, amelyek az eljárásokról szólnak. Azt gondoljuk, hogy ha egyes jogi intézményi mechanizmusoknak jognak kell lenni, azok felhatalmazzák a nőket saját jogai képviseletére. Nagyon sok intézmény ezt meg tudja, meg tudja tenni, de ha nem tudják, akkor nem lehetnek jó eszközök. És az eljárások szintjén is abszolút tevék, cselekvésekre van szükség, olyan eljárásokra, amelyek relatív előrelépést tesznek lehetővé az adott országokban az, az ő örökségeikhez képest. Amikor az anyag, anyagi aspektusát nézzük, az esélyegyelőségi kérdéseknek láthatóaknak kell lenniük. Tudják, hogy nagyon sok irányelv foglalkozik például a részidős munkavállalók érdekeit, amik főleg nők. Ezért fontos, hogy ezt a pluszt a Gender pluszban megtartsuk, hogy ne csak toldozgassunk, fordozgassunk, hanem valóban a, alakítsuk át a társadalmat. Amikor a jogi intézményi mechanizmusokat vizsgáljuk, eh, három csoportjuk fontos. Az egyik a jogok, rendeletek. A másik kettő is legalább annyira fontos. A másik kettő elsősorban az emberekről és az emberi kapacitásról szól, amelyek ez, amely ezt a Gender Plus egyenlőséget elő tudja segíteni, ügynökségek, nőjogi szervezetek, szolgáltatások, valamint döntéshozók együtt, amelyek eh, a nők eh, jogait képviselik és a legutolsó a forrás. Pénzről van szó, időről, lehetőségekről, amelyekben elkötelezhetjük magunk, meg, magunkat. Amikor csak Oroszországot, Magyarországot nézzük, látjuk, hogy milyen, mennyit számíthatott a forrás kérdése. A háttérben még hangsúlyozni szeretném, hogy számos stratégia és intézményre van szükség, Ennek számos dimenziója van. Ezekből az egyik az, hogy a, ezt a politikát csak rövid távú és hosszú távú stratégiák révén tudjuk elérni. Egyes stratégiák csak egy módon működnek, mások másképp, de mindegyikre szükség van, pozitív tevékenységekre és gender mainstreaming tevékenységekre, hogy azt elérjük. A Gender Plus egyen, egyenlőséget csak védő és proaktív intéz, intézkedések kombinációjával lehet elérni. A nők sokat szenvedhetnek az egyenlőtlenségtől, a lehető leghamarabb védelmükre kell kenni, mindezeket proaktív intézkedésekkel azért, hogy a bajokat orvosolhassuk. Két kollégám, Ivan Bencsam és Mariko Franden bíven hétfejű sárkánynak nevezte a, női, a nemi egyenlőséget. Egy, egy fejet levágunk, és még mindig nagyon sokkal kell harcolni. Sok gondolkodásra, párbeszédre van szükség, hogy ezeket a fejeket leküzdjük, és ebben a tekintetben, amikor azt nézzük, hogy mik a legjobb jogi és intézményi mechanizmusok, két dolgot kell figyelembe tartani. Az egyik az, hogy mindig bátornak lennünk, kell lennünk kimondani, hogy szerintünk mi a legjobb, és nyilatkozatot tenni erről, amint felismerni, hogy ha megváltoznak a körülmények, e, a legjobb megoldás is változni fog. Tehát folyamatos párbeszédre van erről szükség, erre szükség. Amikor szabályokról, jogszabályokról, rendeletekről beszélünk, a legelőnyösebb női záradék e, remek példa, hiszen megmutatja, hogy mi az a legtöbb, amit elérhetünk. Ez megsokszorozza a példáinkat, és csökkenti a um, legkisebb közös nevező veszélyét. Kutatásainkban azt találtuk, amit az elmúlt években folytattam a Queen projektben, hogy Számos jó példa van nemzeti szinten, gondoljunk csak Katalán, Katalániára, Baszkföldre, Vélszre, vagy nemzeti megoldásokra, hogyha továbbá nem csak arról van szó, hogy milyen jók a törvények és rendeletek, hanem arról, hogy vajon végre is hajtják -e azokat. Milyen képessége van az államnak arra, hogy végrehajtsa azt, amit jogszabályba foglalt. Hogy vajon, vajon valóban megtörténik-e. Miként lehet különféle feminista politikai álláspontokat elfogadni egy ilyen záradékban. Nyilván olvasták már a záradékot, és a hollandiai pro, prostitúcióról szóló rendelkezéseket. Szerintem nagyon bátor dolog kijelenteni azt, hogy egy álláspont a, jó álláspont, és ez az előrelépés. És akkor még mindig van mit megvitatnunk. Most pedig arra térnék rá, hogy mit szeretnék javasolni, hogy miként lehetne tovább fejleszteni ezt az áradékot. De perspektívára van szükségünk, hogy mire lehetne még felhasználni. És hogyha ezen az úton megyünk végig, akkor miként lehet, lehet eljárni. Hogyha az embereket vizsgáljuk, az emberi kapacitást, látjuk, hogy további gondolkodásra van szükség arról, hogy mi lenne a legjobb formája a nőjogi szervezetnek. A Queen projektben azt találtuk, hogy Európában ezek a ter, testületek nagyon sok for, módon egyesülnek, mint például Nagy-Britanniában, ahol fai, illetve női jogi egyenlőségi kérdéseket együtt kezelnek. Jó gyakorlatokra van szükség, jó példákra, meg kell mutatni ebben az áradékban, hogy melyik a legjobban működő formátum projektünk, projektünkben azt találtuk, hogy a legjobb formátum egyelőre e, az a nem teljesen egyesült intézmények, hanem az, azok az intézmények, amelyek így vagy úgy különféle pilléreket e, kombinálnak e, együttműködéssel, párbeszéddel, egyenlősi különféle területein. Ezeket kell valahogy egyesíteni. És ugyanígy azt is láttuk, hogy amikor intézményi mechanizmusokról van szó, vannak országok, eh, ahol már nincsen eh, egyenlőségi kérdésekből tár, eh, tanácsadó testület, például Hollandia ilyen, ahol volt egy ilyen tanács, amely már, már nem létezik, amely szerintem nagy veszélyeket hord. Meg kell sokszoroznunk minden emberi jogi erőfeszítés, nőjogi érdekképviseletet, és akkor az ilyen tanácsadó testületek nem hiányozhatnak. Olyan testületekre van szükség, amely az rendeletek mellett követi figyelemmel a nőjogi jogsértéseket és helyzeteket. Ugyanaz áll a kutatás, az erőforrásra. Vannak országok, amelyek esélyegyenlőségi költségvetést is készítenek, és látják, hogy mekkora forrás szentelnek e, az esélyegyenlőségi kérdéseknek, amelyet föl kéne használni arra, hogy megmutassuk, hogy mi a helyes eljárás. Összefoglalásképpen a záradék nagyon értékes kezdeményezés, azon kéne dolgoznunk, hogy működjön is ez az áradék, és ki kéne terjesztenünk. Vannak elemei, amelyek figyelnek e, e, e, az, erőforrásokra, például az fogamzásgátlás kérdésére, megint Hollandia példa, hiszen az ingyen bocsátja rendelkezésre a fogamzásgátló eszközeket bizonyos embercsoportoknak, tehát figyelemmel követi a jogszabályalkotást az intézményi szinten és az erőforrásokat, de ezt máshol is, máshol is át lehetne ültetni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Merci à vous. Merci. Nagyon köszönöm, hogy az elnök asszony. Köszönöm mindannyiuknak ezeket az előadásokat, köszönjük, hogy megosztották velünk álláspontjukat illetve azt is, hogy a hozzászólási időt is tiszteletben tartották. Ami engem illet, szeretnék egy kicsit részletekbe bocsátkozni ezekkel az előadásokkal kapcsolatban, és főként pedig arra szeretnék kitérni, hogy minket itt most mi is foglalkoztat egészen konkrétan, ez pedig az állampolgárok esélyegyenlősége. Ami az állampolgárokat illeti, velük kapcsolatban mi nem gondoljuk, hogy ez az áradék csupán egy feminista harc eredményeként jött létre, hanem a polgárok, az európai polgárok közötti esélyegyenlőséget képviseli. Nagyon sokan sokféleképpen értelmezik ezt a kérdést. És úgy gondolom, hogy az általunk végzett munka itt ebben a szakbizottságban, illetve az Európai Parlament szintjén pontosan ezt az álláspontot képviseli. Tehát, hogy mi az állampolgárok esélyegyenlőségét képviseljük. A második aspektus, amit szerettem volna kiemelni, az, hogy nagyon sok kérdés merült fel, amely az áradékkal kapcsolatos, illetve annak célkitűzéseivel kapcsolatos, és nagyon fontos munkákra vonatkozik a szakbizottságunkat illetően, kollégáim is majd ehhez hozzászólnak, de például itt a nők elleni erőszak kérdését szeretném felvetni, ami rendkívül fontos kérdés, illetve az egyenlőség hiányát fedezhetjük fel például a fizetések közötti különbségekben, a bérkülönbségekben. Tehát ez a két példa is már nagyon jól mutatja, hogy milyen sokféle területet kell megemlítenünk ezzel kapcsolatban. Tehát nagyon sok még a tennivalónk, a to- tovább kell dolgoznunk annak érdekében, hogy ezt az európai megközelítést továbbfejlesszük. És ehhez pedig nem csupán egy jogi megközelítésre van szükségünk, hanem statisztikaira is. Ami talán egy részletesebb látképet adna az egyenlőtlenségekről, az állampolgárok közötti egyenlőtlenségekről az egyes témákkal kapcsolatban, illetve azokon belül. Ugyanis azt világosan látjuk az elvégzett munkák eredményeképpen, illetve ami a válság eredményét, illetve annak kihatását a nők helyzetére, hogy eh, hiányoznak a részletek, a számadatok, amelyek hozzásegíthetnének ahhoz, hogy a problémát megvizsgálhassuk. Most akkor következnek a kérdések. A képviselőknek fogom megadni a szót. Maria Gabliera kérte a szót először is. Parancsoljon öné a szó. Présidente, chers intervenants, chers collègues, tout d'abord je tiens Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a kiváló megszervezésért, a mai meghallgatásunk megszervezéséért. Nagyon jelentős mértékben segíti a munkánkat, és egy nagyon speciális kérdéssel foglalkozunk. A legkedvezőbb eltvánásban részesített európai nő záradék is rámutat arra, ahogy arról a előadók is beszéltek, hogy milyen lépések történtek előre, illetve milyen visszalépések történtek a tagállamokban, illetve milyen típusú politikai kezdeményezések születtek, ezeknek mik voltak az eredményei mm, Más eh, hasonló kérdésekkel is foglalkoztam, mielőtt az Európai Parlamentnek kezdtem dolgozni. Én inkább eh, a tagállamok politikáján közötti kapcsolatokról szeretnék beszélni, és szeretnék beszélni ennek az áradéknak az európai jellegéről is. Hiszen, hogyha erről az áradékról beszélünk, akkor itt különféle modellekben kell gondolkodnunk annak érdekében, hogy a nők jogait megerősítsük. Egyrészt szó van itt hogy melyik modell mellett voksolunk, illetve ezeknek a modelleknek mik az előnyei, illetve a hátrányai, és ezek a modellek milyen módon járultak hozzá a nők jogainak megerősítéséhez. Meg kell találnunk a legjobb modellt, és ezt a legjobb modellt pedig európai szinten kell megvalósítanunk úgy gondolom, hogy ha nem teszünk semmit, akkor kudarcra vagyunk ítélve, és visszalépéseket fogunk csak látni. Úgy gondolom, hogy a nők érdekeivel nem lehet olyan módon foglalkozni, hogy ne különböztessük meg a specifikus helyzetüket az egyes tagállamokban. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a lekedvező elbánásba szóló záradéknak négy különféle pontjára szükségünk van, ahogy az előadók ezt meg is említették, és ez egy nagyon speciális módszert biztosít számunkra, hogy egy közös európai szintre tudjunk eljutni egy olyan szakpolitikára van szükség, amely segíti a nők egyenlőségét, másodszorban szükség van arra, hogy megnézzük, hogy milyen előlépések történtek, harmadsorban milyen akadályok vannak még utunkban a jogok gyakorlása területén, illetve negyedik kérdésként pedig a legjobb gyakorlatok cseréjére szeretném felhívni a figyelmet, ahogy ezt a professzor úr is elmondta az előadásában. Úgy gondolom, hogy az európai nemek közötti egyenlőség intézmény, intézete nagyon hasznos munkát végezhet, hogy valóban megismerkedhessünk a valósággal az egyes tagállamokban, és segítene bennünket egy európai modell létrehozásában, amely tekintettel van az egyes tagállamok adottságaira is, és egy európai hozzáadott értéket is teremt az egységesség és a diverzitás jegyében figyelemmel az egyes tagállamok adottságaira és különféle helyzetére. Az utolsó szempont, amiről szeretnék beszélnek, és amire az előadók is rámutattak, hogy szükség van a megfelelő finanszírozásra és a illetékességek megfelelő elosztására. Reméljük, hogy az Európai Parlament képviselői ezzel kapcsolatban tartalmi kérdéseket is fel tudnak venni meg kell találnunk azt a modellt, amely szolgálja a cél, céljainkat, másodszorban milyen eszközökkel tudjuk ezt a modellt megvalósítani, például meghallgatásokkal, harmadsorban milyen milyen nehézségek állnak még utunkban, hiszen ez egy nagyon hosszú út, ami még előttünk áll, így a jelenleg számunkra felmerülő kérdés az, hogy azt az elképzelést, ezt az elméletet hogyan tudjuk a gyakorlatba átültetni, milyen projektekre van ehhez szükség. Éppen ezért nagy benyomást gyakorolt rám az, amit professzor úr mondott, úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság eh, elnökének is foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, eh, hogy meg tudjuk valósítani ezt a célkitűzést, az Európai Unió jövője nyilvánvalóan eh, függ a fiataloktól, függ a nőktől, egy rendkívül aktuális kérdésről van szó, ezért előre kell lépnünk a kérdésem az lenne, miután a részvételi demokráciát abba akarjuk megvalósítani, így ott is meg kell találnunk a nők speciális helyzetét. Nagyon sok kérdést lehetne feltenni ezzel kapcsolatban, de azt látom, hogy az első év eltelte után szükség lesz arra, hogy egy pillanat felvételt készítsünk, leltározzuk az elért eredményes, eredményeket, az esetleges nyitott kérdéseket, annak érdekében, hogy ezt az záradékot felgyorsított módon tudjuk megvalósítani. Ami nálam még kérdésként felmerül, az, az, hogy hogyan tudjuk azt a nyilvánosság tudomására hozni, hogy itt lépések történnek történnek egy specifikus cél megvalósítása érdekében. Ez egy olyan téma, amely nem feltétlenül annyira közismert, láthatóvá kellene tenni, professzor úr, szerintem is ugyanazt az utat kellene követnünk, amelyet ön is javasolt. Szükség van egy munkacsoport létrehozására, amelyben az Európai Parlament, az egyes tagállamok parlamenti képviselői, illetve a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézet szakemberei vesznek részt, és így gondoskodhatunk arról, hogy ez a záradék túllépheti az elmélet határait, és az egyes tagállamok megvalósíthatják a saját adottságaikhoz illeszkedő modellt. Úgy gondolom, hogy ezt a meghallgatást foly, ö, folytatnia kell egy munkacsoport munkájának annak érdekében, hogy a 2014-es választásokig lépéseket tessünk. Köszönöm szépen Mária Gabrielnek az elemzésért. Köszönjük, hogy megosztotta velünk az álláspontját, hogy hogyan lehet az ötleteket a gyakorlatba átültetni. Brittonson, vagy kezden, kezdenénk Edittel, és utána Thomson asszony, Edit, öné a szó. Madame Thompson. Alors, Madame Thompson, pas de problème. Köszönöm szépen, mondja Thomson asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, illetve köszönöm ezt a kezdeményezést, hogy megszervezte ezt a rendkívül fontos meghallgatást. Egészen lenyűgözött, amikor először hallottam Giselle Alini könyvéről, amelynek címe, illetve témája a nők számára legelőnyesebb európai záradékok. Ugyanis nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unión belüli legfontosabb, illetve leghelyesebb gyakorlatokat áttekintsük. De azt hiszem, hogy ezeket a modelleket más területeken is lehetne alkalmazni. A nők ebben az esetben a leginnovatívabbak, és ők dolgozták ki ezeket a modelleket. az Európai Unióban, hogyha történelmi visszatekintést adunk, a nemek közötti esélyegyenlőségeket illeti, az Európai Unió mindig az tagállamok előtt járt. Ugyanis általában a politikusok úgy történnek a dolgok, hogy történik valami, és utána a politikusok lépnek de az európai intézmények ebben az esetben, ebben a témakörben e, mindig túlhaladták a tagállamokat. Például, hogyha a spanyol törvényt megnézzük 2006-ban, akkor is azt láthattuk, hogy a spanyolok ebben az esetben leköröztek minket. De próbáljuk meg mindig az élen maradni, és e, inspirációt adni a tagállamoknak. Úgy gondolom, hogy ez szorosan kell kapcsolódjon a 2020-as stratégiához, ugyanis az Európa 2020-as stratégia nagyon fontos a nemek közötti esélyegyenlőség kérdésében, ugyanis a munkaerő 75%-ának a munkaerőpiacon kell dolgoznia ahhoz, hogyha a jóléti államot meg akarjuk őrizni Európában. És azt látjuk, hogy hogy a nők 75%-a és a férfiak 76%-a aktív a munkaerőpiacon. A probléma azonban a nők helyzete, bocsánat, a férfiak 75-76% aktív a munkaerőpiacon, a nőknél viszont csupán 60% ez az arány. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehetne a nőket jobban bevonni a munkaerőpiacba, hogyan lehet jó gyermekellátó intézményeket létrehozni, amelyeket a nők megengedhetnek maguknak, Enélkül ugyanis nem követelhetjük azt a nőktől, hogy részt vegyenek a munkaerőpiacon, hiszen ez egy alapvető szükséglet valamennyi tagállamban. Úgy gondolom, nagyon jó ötlet az, hogy megkérdezzük az Európai Nemi Esélyegyenlőséggel foglalkozó intézetet Vilniusban, hogy egy összehasonlító tanulmányt készítsen, és megvizsgálja, hogy milyen stratégiákat alkalmaznak az egyes tagállamokban azt gondolom, hogy sokkal több bennünk a közös, mint gondolnánk. Persze vannak olyan területek, ahol másképp látjuk a dolgokat, például a prostitúció kérdése, ahogyan ön említette Hollandia helyzetét, talán tudják, hogy skandináv országokban borzalmas a helyzet, és saját hazámban, Dániában is azt látom, hogy a nemek közötti különbségek elismerésének hiánya jelenti a legnagyobb problémát. Például Dániában, Kopenhágában a repülőtéren, hogyha a biztonsági ellenőrzésen átmegyünk, és mondjuk eh, becsipog a mágneskapu, akkor egy férfi fog minket megmotozni, akkor is, hogyha mi magunk nők vagyunk. Úgy tűnik, hogy ez nem annyira elterjedt gyakorlat Európában. nagyon tetszik nekem, szimpatikus nekem a nyílt koordinációs módszer, amit a professzor úr említett, és, és nagyon várom az áradékkal kapcsolatos további munkát. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Tomzen asszony, köszönöm elemzését, meglátásait, illetve lelkesedését a témával kapcsolatban. Most Bauer Edith következik, parancsoljon. Thank you so much for... Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, eszmecserét. Magam is Őszinte szavakkal szeretném kezdeni. Kicsit megkavart engem ez a kifejezés, most favored women, woman clothes. Az az érzésem, hogy nem tudunk versenyt rendezni abban, hogy egyes területek hogyan képviselik ezt a kérdést. Annyi különféle jogszabályi rendszerünk van. Nem lehet összehasonlítani azt, hogy mi történik az erőszak kérdésében, hiszen az büntetőjogi kérdés. És hogy ön említette, más ügyek pedig munkatörvénykönyve alá esnek. Aztán vannak társadalombiztosítási kérdések, mint az anyasági szabadság, szülési szabadság. Lehet, hogy nem jól értem, a, hogy mi volt az elképzelés, de ezek a jogi helyzetek valóban, valójában um, nem egyenlőségi kérdések. Nagyon izgalmasak. Ahogy Elizabeth is említette, én a e, nemek közti fizetési különbségekkel foglalkoztam. Nagyon jó jogszabályaink vannak. az árnyoldala ezeknek a jogszabályoknak az, hogy nem elég hatékonyak. Amikor megnyitjuk a jogsegély kérdését, annyi különféle helyzet van különféle országokban. Egyes országokban Eh, ingyenes és jól működik, máshol pedig eh, nagyon nehéz hozzáférni, rengeteg az akadály. Sokba kerül, és eh, nagyon kevés eset jut el a bíróságig. Említették az esélyegyelőségi testületeket. Felteném a kérdést, hogy van-e, van-e valamiféle elemzésük arról, hogy mi a helyzet ezen a területen, hiszen a jogszabályok szintjén minden tagállamban vannak esélyegyelőségi testületek, de milyen hatékonyak, milyenek a kompetenciáik, hiszen Nincsenek eszközeink, hogy elemezhessük azt, hogy mi történik ezen a területen. Ha van egy megfelelő eszköz, amivel a, a helyzetet feltárhatjuk, vannak több mások is, más helyzetek és más eszközök. Ideérve a legjobb gyakorlatok cseréjét, nyílt koordinációt, de nem ezen a területen. Egyelőre nem. Előbb vagy utóbb szerintem eljutunk odáig, hogy egyes esetekben annyira eltérők a jogszabályok, láttuk ezeket a különféle helyzeteket, például a szülési szabadság esetében, az Európai Unióban van egy olyan helyzet, hogy meg lehet, hogy nem leszünk képesek modernizálni az európai jogszabályokat a szülési szabadság kérdésében, mert a társadalmi biztosítási rendszerek tekintetében az anyasági szabadság, szülési szabadság annyira különféle. Tehát, hogy minimum elvárásokat állapítsunk meg ilyen nagyon alapvető kérdésben, szerintem gyakorlatilag lehetetlen az az érzésem, hogy sokáig így marad a kérdés, hiszen hosszú a történet, és nem akarok a részletekbe belemenni. Összefoglalásképpen vajon mi az ön tapasztalata a jogsegély kérdését és az e, esélyegyenlőségi testületek kérdését illetően. Uh, I, I would like to... Elnézést kérek e, a magunk nevében is, hiszen közülünk sokaknak szavazni kellett menni, és más e, elkötelezettségeink is vannak más szakbizottságokban. Merci. Köszönöm szépen Bauer Editnek. Talán mielőtt visszaadom a szót a szakértőinknek, hogy válaszoljanak, én magam először Petra Sortnak szeretném megadni a szót az Európai Bizottság részéről, ami az igazságügyi főigazgatóságot illeti parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy megadta a szót. Petra Sort a nevem, és a nemi esélyegyenlőséggel foglalkozom a DJ Justice-ban. Részt veszünk a legfontosabb irányelvek kidolgozásában, mint például a kvóta irányelv, az anyasági szabadságra vonatkozó irányelv, amit már említettek korábbiakban, illetve a szülői szabadságra vonatkozó, szülési szabadságra vonatkozó irányelv az önfoglalkoztatók esetében. Tehát ezen irányelveket fogadtuk el az elmúlt években. És az önök szervezetével is kapcsolatban álltam az elmúlt évek során, és mindig úgy gondoltuk, hogy nagyon értékes az önök által végzett munka, hiszen számunkra ez a legjobb gyakorlatokról szól. Egy kicsit arra vonatkozik, hogy a bizottság mit is tesz, amikor új jogszabályokra gondol, amikor megvizsgálja, hogy a tagállamok milyen jogszabályokkal rendelkeznek, és mit lehetne tenni európai szinten. De a szempontjaink egy kicsit különbözőek, mert nem mindig tudjuk a lehető legjobb megoldást kiválasztani, hanem ki kell e- Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a szerződés arra hatalmaz fel minket, hogy egyfajta minimális harmonizációt valósítsunk meg, tehát nem lehet mindig a legdrágább lehetőséget választanunk, és ezt tiszteletbe kell tartanunk, a szerződés korlátait tiszteletbe kell tartanunk, amely arra kér fel minket, hogy csak minimális harmonizációt javasoljunk. Ez az egyik szempontunk. ez egy olyan álláspont, ami egy kicsit eltér az önökétől, és ami pedig a kutatásokat illeti. Amikor önök mindig a lehető legjobb megoldást keresik a nők számára, a bizottság számára ez egy nagy lehetőség, jó lehetőség, hogy megismerjük ezeket, de önök is említették, hogy nagyon bonyolult megtalálni, hogy mi működhet ugyanis a jogalkotási, törvényhozási kultúra a tagállamokban annyira eltérő. Mi lehetne például a legjobb helyzet, hogyha a szülési szabadságot nézzük? Mi lehet a legjobb lehetőség, hogy az ember élete végéig kapjon arra valamilyen díjazást, tehát mi, mi lehet itt a legjobb megoldás? És a részletekbe, hogyha belemegyünk, akkor látjuk, hogy ez mennyire bonyolult. Természetesen, mi az anyasági szabadságot illeti, vagy szülési szabadságot, mi, mi lehet a legjobb megoldás, hogy hosszú legyen az anyasági szabadság, viszonylag alacsony fizetséggel, vagy rövid, de magas fizetséggel. Úgyhogy ezt az ötletet szerettem volna önökkel megosztani, hogy nagyon fontos, hogy egy látképet kapjunk a jogszabályokról. Úgyhogy ezekkel a megjegyzésekkel szeretném zárni hozzászólásomat. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy most akkor megadnám a szót a szakértőinknek, talán fordított sorrendben, úgyhogy akkor először is Mike Verlónak fogom megadni a szót, parancsoljon. Very valuable comment. Köszönetet szeretnék mondani ezekért a rendkívül értékes megjegyzésekért. Szeretném az utolsó kérdéssel kezdeni, hiszen ez összefügg más kérdésekkel is. Picit absztrakt, de nagyon vonzó elképzelés itt a legkedvezőbb záradékról beszélni, viszont egy nagyon előremutató kérdésről van szó. Gondoljunk mindig arra, hogy mindig van két megoldás, és a két megoldás az sok megoldás is. Az egyik megoldás az a politikai, harcolhatunk, demok- vannak demokratikus intézmények, ezek harcolhatnak, és az emberek többsége aztán eldönti, hogy mi a legjobb, és akkor ez lesz a legjobb. A másik lehetőség az, hogy meghatározzuk, hogy milyen elvek alapján határozzuk meg azt, hogy mit tartunk a legjobb lehetőségnek az Európai Unió tagállamai akkor próbálnak valamilyen jó megoldásra törekedni, de természetesen ez a megoldás soha nem lehet tökéletes. Ez a politikai elmélet sikján megközelített megoldás. Ez egy filozófikusabb, tudományos alapokon nyugvó megoldás, amely lehetővé teszi azt, hogy átlátható módon foglalkozunk a kérdéssel, vagy a másik oldalon pedig ugye megpróbáljuk a gyakorlatot rögzíteni hogyha használjuk ezt a záradékot szóról szóra úgy, ahogy azt megterveztünk, akkor különféle eredményekre juthatunk, viszont lehetővé teszi azt, hogy vitákat kedvez, kezdeményezhessünk arról, hogy mit tartunk a legjobbnak. Ez már önmagában véve is egy nagyon jó dolog. Ez a záradék egy nagyon jó formátumot jelent, hiszen nem érdemes itt a legkisebb közös többszörösről beszélnünk, hanem szükségünk van arra, hogy a politikusok, polgárok, kutatók kreativitását többszörösítsük meg, azért, hogy inspirálják egymást, és ott lépjenek előre, ahol a le, erre a lehető legnagyobb esélyt és sikert látják. Nagyon sok sokan úgy említették a Vilniuszi Európai Nemek Közötti Egyenlőséggel foglalkozó intézetet, akik ugye információforrásként szolgálnak. Ez megfelel a valóságnak, de hogy a francia szervezet kezdeményezése is mutatta, a nem kormányzati szervek már az egész Európai Unió története során számunkra biztosították ezt az ezeket az információkat. Fontos, hogy ezt a munkát folytassák a jövőben is, hiszen ők motorként hathatnak a háttérben, nem szabad megengednünk azt, hogy ez a lendület elakadjon. Természetesen a Vilniuszi intézmény az egy ügynökség, de dolgozunk együtt a többiekkel, hogy felgyorsíthassuk a folyamatokat. Köszönöm szépen, Szoron professzornak adom meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon érdekes megjegyzéseket hallhattunk nem, én nem szeretnék itt most rangsort fölállítani. Ami Szabil mondott, és Verlo professzor is mondott, itt van lehetőség, hogy foglalkozzunk azokkal a hálózatokkal, amelyek az Európai Unió parlamentje, az Európai Parlament és más intézmények között kialakult. Hogyha előrelépést szeretnénk, akkor szükségünk van arra, hogy különféle szinteken legyenek képviselőink annak érdekében, hogy az összes kulturális területet le tudjuk fedni. Egyetértek azzal, hogy a diverzitás az egy nagyon jó elv, de nem feltétlenül szolgálja minden egyes esetben az érdekeinket. Nem ez azonban a legfontosabb megjegyzésem amivel talán nem foglalkoztunk kellő mértékben idáig, ez az Európai Tanács, hiszen náluk kevés a korlátozás a illetékességi területeikben. Úgy gondolom, hogy ők egy nagyon jó kiindulási pontot jelenthetnének a munkában. És visszatérve arra, amit Verlo professzor mondott, valóban így, úgy van, hogy én a jogi területről érkezem. Számos kísérleti projektet kezdeményeztem, kollégáimmal együtt volt egy projektünk egy specifikus államban, és megnéztük, hogy ezt mennyire lehet extrapolálni mondjuk Franciaországban, vagy más országban, vagy más ágazatokban az volt a célunk, hogy a legjobb jogalkotási eszközt találjuk meg, hiszen nagyon gyakran azt a kritikát halljuk, hogy jó, rendben van, itt vannak a jogszabályok, de mi fog történni a gyakorlatban? Mert itt van ugye Ausztria, Szlovákia vagy Spanyolország példája, látjuk, hogy ott hogy is néz ki a valóság. A kísérleti projektek fontos szerepet töltenek be, azért, hogy megvizsgálhassuk előre azt, hogy mi történhet a gyakorlatban. Szükségünk van konkrét lépésekre. Az a legjobb, hogyha valamit a gyakorlatban kipróbálunk, hiszen egy dolog sikeressége az azon múlik, hogy hogyan viselkedik a gyakorlati tesztelés során. Meg, le, meg, meg lehetnénk lepődve hogyha valóban mind a 27 tagállamban lennének megbízható stratégiák. A Georges Clemenceau mondta egyszer, hogy a statisztika az egy más szó arra, hogy hazudunk. Nagyon sokszor a statisztikák hiányoznak, amikor például költségvetési kérdésekről van szó. Szóval ez igazán egy szomorú dolog, hiszen nagyon sok ember így nem tudja, hogy a gyakorlatban mi is zajlik. Úgy gondolom, hogy van záradék arra, hogy egy vagy két év múlva áttekintsük az eredményeket, az európai intézmények megnézhessék azt, hogy, az, hogy a szerződés keretében mi zajlott. Elméletben nagyon sok mindenről szó volt, a gyakorlat viszont ennél szegényesebb. Az Európai Unió egy demokratikus berendezkedésű közösség. Én viszont hiányolom azt, hogy a demokratikus mechanizmusok még nem működnek kellő hatékonysággal. Köszönöm szépen. Tipányi asszony következik. Én Bauer asszony most éppen elmegy, de hadd köszönjem meg a kérdését. Én magam is dolgoztam az Európai Parlamentben, tudom, hogy egyik ülésről a másikra kell rohangálni. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hadd köszönjem meg a Nőjogi Szakbizottságnak, hogy lehetőséget nyújtott számunkra. Jelentős előrelépés ez hogy a nők ilyen vitát rendezhessenek. Ami Gabriele asszony kérdését illeti, azt összekapcsolnám azzal, amit Szorán professzor mondott a munkacsoportról, és ezt összekapcsoljuk az Európa Tanácssal, ők kezdték ezt a munkát, persze sokat, sok időt vesz az igénybe, Majd, eh, ami a statisztikákat illeti, Móra Santyi asszony is említette az adatokat. Én nagyon érdekesnek találtam egy könyvet, amely a eh, francia női jogi minisztérium kiadványa, és amelyben nagyon sok európai adat eh, szerepel az összes tagállamokból, és ez a könyv az Európai Nemi, Jog, eh, Nemi Egyenlőségi e- Intézettől, Vilniustól kéri, hogy töltse ki ezt az űrt, amely már valós eh, adatkincstár. Lehet, hogy ennek az intézménynek kéne begyűjteni a nemzet, eh, az ország jelentéseket. Nagyon hasznos és érdekes könyv, nagyon sokat tanultam belőle azóta, amióta nőjogi kérdésekkel foglalkozom az intézkedések eh, fényében nagyon sok előrelépést láthatunk. Thomson asszonynak azt mondanám, hogy persze nagyon sokat küzdünk eh, a nők eh, képviseletért a munkaerőpiacon, különösen így válság idején, hiszen nagyon sok nő dolgozik részmunkaidőben, és nagyon sok, és nagyon sok nyugdíjjal kapcsolatos problémát, jog, jogcímmel kapcsolatos problémát felvet. Eh, nagyon sok dolgozónő egyetértene azzal, hogy ezek nagyon fontos feltételek akkor, hogyha az ember önállóvá szeretne válni. Ami a bizottság megjegyzését illeti, sajnos nem emlékszem um, az elő, a képviselő nevére, Sőt asszony, teljesen egyetértek azzal, amit mondott. Nagyon sok munkát végeztünk eh, az európai intézményekben, Eh, és ugye ennek ők nagyon örülnek. Számos eh, témát szóba hozott, nincs időm mindegyikre kitérni. Miért választottunk egyes modelleket, úgy, ahogy azokat kiválasztottuk. Erről eh, így idézhetném őket, hogy egyértelmű legyen. Persze nagyon nehéz modellt választani azt akartuk, hogy legyen valami, hogy kis és nagyobb államokat egyaránt képviselni lehessen, jobb legyen a földrajzi lefedettség. Néha egyenlő rendszereket vizsgáltunk meg, mondhatjuk azt, hogy nézzük meg a spanyolországi erőszak kapcsolatos törvényeket. A, persze a spanyol törvények nagyon jók, és a statisztika Spanyolországban gyakorlatilag tragikus volt. Ez a jogszabály nagyon fontos előrelépést jelent a nők védelmében azért, hogy védelmet kaphassanak a családon belül erőszak ellen. Nagyon sok történt, például a rendőrség felkészítésében, felkészítették arra, hogy hogyan kell, őke, hogyan kell ilyen esetekben eljárni, hogyan kell viselkedni. Vannak más modellek is. Nem szeretnénk ítélkezni a modelleket illetően, de minden ország történelme során öm, azzal találkozott, hogy vallásos elem jelenik meg ezekben a öm, jogszabályokban. Mégis nem sikerül szerintem egységeséget teremteni, egyféle modellt kialakítani, például a fizetésekben, vagy a házasság kérdésében, hiszen legtöbb országban a polgári házasság élvez előnyt. Más, orsza, más, más országokban ez az e-, előny nem létezik. Azt gondoltuk, hogy ez lehetővé tesz, hogy elszakadjunk a vallási elkötelezettség elképzelésétől, hiszen jogászok vagyunk, mi a jogokról beszélünk, ezt egyes nőjogi intézményekhez kapcsoljuk. Majd, ami a politikai képviseletet illeti, Belgiumot választottuk, hiszen ott a alkotmányban van belefoglalva a paritás, az, az olyan cél, amiben, amiről a politikában mindenki egyetért. Egy dolgot akartam még mondani az Európai Bizottság képviselőjének. Persze, hogy rengeteg eh, munka, vég, eh, munka eh, zajlott már minden területen, beszéltünk az alapszerződés egyes cikkeiről, hiszen irányelvek születtek a szexuális zaklatásról, a szülési szabadságról, erőszakról, ami nagyszerű, de ahhoz, hogy az európai állampolgár felkészüljön arra, hogy mit képvisel az Unió, eh, kommunikációs problémával kell szembenézni, hiszen eh, az erőfeszítések szétszóródnak. Lehet, hogy mi ismerjük ezeket a nagyszerű európai projekteket, az állampolgárok nem. Ezért gondoltunk arra, hogy létrehozzuk ezt a legelőnyösebb nőjogi záradékot, mert azt gondoljuk, hogy nagyon sok e, előrelépés történt, amely, amelynek nagyobb nyilvánosságot kellene kapnia, e, a már meglévő modelleket terjeszteni kellene. Ez egy olyan terület, ami azt gondolom, és nyilván ezzel nem vagyok egyedül, hogy az emberek nem tudnak eleget róla meg akarjuk mutatni, hogy mennyire e, fontos Európa felépítése az e, e, állampolgárok számára. És mindezt magasabb szinten akarjuk meg, megjelenteni. És ami, azt, és ami a jogszabályok kötelező jellegét illeti, tudjuk, hogy amikor megvizsgáljuk egy irányelv szövegét a tagállamokban, akkor minden tagállamnak megvan a saját szociális modellje, és saját rendszer felépítési módszere, társadalombiztosítási járulékrendszere, nyugdíjjárulékrendszere, és mindenek megvan a, mindenek hatása van arra a modellre, amit működtetnek. Különféleképpen szervezik meg ezek az országok a társadalombiztosítást, és ha van egy irányelv, akkor az egész munka ennek alárendelődik. Bauer asszony elment sajnos, de azt kérdezte, hogy mi rejlik a projekt mögötte. Semmi nem rejlik mögötte. Semmi nem bújik meg mögötte. A legernyősebb záradék gondolata már létezik. Találhatunk ilyen legernyősebb záradékokat például a munkahogyi szervezet alapokmányában és egyes tagállamok jogszabályban, Franciaországban például a társadalombiztosítási jogszabályokban is meg, megtaláljuk ugyanezt. Illetve megtaláljuk még az Európai Unió egyes társadalmi biztosítási törvényeiben hasonló rendelkezéseket talál, találunk a legelőnyösebb elbálásban részesülő ügyfél vagy nemzet esetében. Vannak tehát rendszerek, amelyek már felálltak, és a Nanteri tanulmánynak az volt a célja, hogy megnézzük, hogy ez a különféle rendelkezések ből miként lesz e, valóság. Ami a kompetenciát illeti, igen, tudjuk, hogy az exkluzív kompetencia kérdését, vagy a megosztott kompetencia, támogatott kompetencia kérdését hogyan kezelik. Ezt a tanulmányt e, elküldjük, de amit összefoglalásképpen elmondhatunk az az, hogy különféle szinteken kell, különféle területeken kell lépnünk azért, hogy átfogó képet alkothassunk olyasmiről, amit az állampolgárok majd aztán megérthetnek. Hogy megérthessék, hogy mit tehet értük az Unió. Az elképzelés az, hogy sokkal emberi barcot adjunk az Európai Uniónak. Aztán ott van az alapvető jogok kartája és az Európai bíróság is, amely befolyásolhatja a nemzeti jogalkotás egyes területeken, meg is tette már néhányszor. És hogyha létrejön ez a munkacsoport, akkor köszönjük szépen az előadást, különösen köszönjük Szoron professzornak, akinek most el kell mennie. Visszatérünk még e- erre a kérdésre, de Ferló professzor is két szót, és vannak még más e- képviselők is, akik szeretnének kérdést feltenni. Szerettem volna egy választ adni, ami már régóta foglalkoztatott, mégpedig Sort asszony hozzászólásával kapcsolatban szólnék, hogy mindig nagyon nehéz megtalálni a legjobb megoldást, és ön említette a vállást, kérdését, illetve a gyermekfelügyelet kérdését. Én azt hiszem, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy igen, és van ebből kiút. Ugyanis nagyon nehéz megtalálni a leg jobb politikát, például a gyermekmegőrzés kérdésében, ugyanis mindig ez egyfajta beavatkozás egy bizonyos helyzetben, a kontextus nagyon eltérő lehet. És van egy olyan dimenzió, amit figyelembe kell venni, hogy ebben az esetben a gyermekmegőrzés nagyon jó példa, például, ha olyan országokat nézünk, ahol a családok vagy a párok, a, a házastársak, élettársak teljes e, esélyegyenlőséget élveznek, akkor ott látjuk, hogy ott nem probléma a gyermekmegőrzés, ezért Viszont vannak olyan országok, ahol nagyon egyenlőtlen a helyzet a nemek között, ezért ott általában az anyát részesítik előnyben mindig vissza kell lépnünk, hátra kell lépnünk egy kicsit, és meg kell néznünk, hogy miért olyan nehéz megválaszolni ezt a kérdést, hogy mi a legjobb. Az országainkat fel tudjuk-e osztani olyan országokra, ahol ilyen vagy olyan a helyzet, és ez alapján tudjuk-e átalakítani a jogrendszerünket, a jogszabályainkat. Szerintem ez lenne a kiút a helyes út. Köszönöm szépen, Tomszen asszony szeretett volna hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony, és azt remélem, hogy van erre még idő. Úgyhogy Verló professzorasszonynak szeretnék egy kérdést föltenni. Egy nagyon érdekes dolgot mondott a Nemek Közötti Esélyegyelőség Intézetéről, mi itt az Európai Parlamentben úgy gondoljuk, hogy minden országnak kell rendelkeznie intézettel, és a Spanyolországot kivéve a emberi jogi intézetek keretében valósult meg a nemek közötti esélyegyenlőséggel foglalkozó intézet. Ami számomra nagyon érdekes az az, hogy megpróbáltuk elkerülni itt az Európai Parlamentben, hogy a kisebbségi diszkriminációval egy kalap alá vegyük a nemi alapú diszkriminációt, ugyanis a kisebbségi diszkrimináció egy kérdés, egy téma, de mivel a nők a társadalomban többséget jelentenek, hiszen 52%-ot tesznek ki, szerintem problémás lehet, hogyha ezt a két témát összekeverjük. Ezért azt szeretném tudni, hogyha ön például rendelkezik valamilyen véleménnyel ezzel kapcsolatban, nagyon jó lenne, hogyha azt megosztaná velünk, ugyanis itt a Nőjogi Szakbizottságban értékelést kell végezzünk arról, hogy ez az új intézet, ugyanis ez volt az első lépés, hogy megnéztük, hogy egyáltalán létrehoztak-e ilyen intézeteket, és hogy létrejöttek-e ezek a tagállamokban, ha már létrejöttek, akkor hogyan működnek, ezért nagyon fontosnak tartom az ön véleményét. Válasz. Elnök asszony, elnézést kérek, én ugyanezt, illetve hasonló kérdést szeretnék feltenni, mint Tomzen asszony említett. Ha már megvannak ezek az intézetek, ezek a megfigyelő központok, milyen munkát végeznek, hogyan működnek, milyen terméket hoznak létre, ha mondhatom így. És hogyan értékelik a közpolitikákat. Ez az egyik kérdésem. illetve ez már elhangzott, de nem kaptunk még választ, a szakpolitikák elemzése, illetve értékelése nagyon fontos az aggájaink szempontjából, ugyanis hogyan fogjuk hogyan fogjuk megvalósítani azt az elképzelést, hogy a, egy adott záradék az egyik országban jobban működik, mint a másikban, nagyon gyakran nincs mi alapján elemezők a szakpolitikákat. Azt hiszem, hogy Tomzen asszony egyébként nagyjából ugyanerre próbált rákérdezni, ezért azt gondolom, hogy figyelembe kell venni ezeket a kérdéseket is. választ. Bozasztó nehéz összehasonlítani ezeket az intézményi fejlődéseket az Európai Uniós országokban. A zöld projektben ezt már próbáltuk leírni, de borzasztó nehéz volt, és mindannyian tudjuk, hogy annyira dinamikus ez a terület, annyira sokat változik, hogy gyakorlatilag lehetetlen összehasonlításokat végezni. Ami pedig a nemek témájának fontosságát illeti, Krizsán Andrea, illetve Magyarországról, illetve egy norvég és egy brit tudós, illetve szakember vizsgálta ezt a kérdést, tehát hogy milyen mintát tapasztalhatunk az ezzel a témával foglalkozó szervek között. Van egy antidiszkriminatív, tehát diszkrimináció ellenes szerv, egy nőjogi szerv, és főként a diszkrimináció ellenes szervek egyre inkább feltörekvőben vannak. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy a szekciók közötti diszkriminációt jobban kezelik, ugyanis nagyon sok belső akadályt kell még leküzdeni, és ami pedig a konzultatív szerveket illeti, ez már a harmadik szervtípus, nagyon dinamikusan fejlődik. Ebben a könyvben egyébként egy áttekintést is láthatunk arra vonatkozóan, hogy ez milyen mértékben valósul meg. Nagyon új könyv ez egyébként, nemrég adták ki. Olyan országok, mint például Portugália jelen pillanatban a legjobb gyakorlatot valósítják meg, mert külön szerv foglalkozik a nemek közötti esélyegyenlőséggel, viszont együttműködő szerv, úgyhogy azt gondolom, hogy formátumként ez működik a legjobban. Ugyanis gender szakértelemre szükség van ezekben a szervekben, de hogyha azt akarjuk, hogy ezek a szakpolitikában megvalósuljanak, akkor ne csupán a fehér, heteroszexuális, magasan képzett nőket képviseljük. Ugyanis nem arról szól ez a téma, hogy a nők többségben vannak, hiszen a nők között is borzasztó nagyok a különbségek, és a nemi esélyegyenlőségi politikákat úgy kell kialakítani, hogy mindannyiuk szükségleteinek megfeleljenek. Ezért nagyon világosan rámutat egyébként ez a könyv arra is, hogy hogyan működik a helyzet az egyes országokban, például a házasság témája. Kérdése a leg, kérdéseiben a legjobb gyakorlatot a legjobb gyakorlatot öm, említik a házasság kérdésében Ausztria esetében, azzal együtt, hogy például Spanyolországban egy nemű párok is kellhetnek, Én magam éltem Ausztriában, a partnerem nőnemű volt, nem tudtunk összeházasodni. Nézzük meg tehát, hogy úgy tekintsük e, az Európai Uniót, mint egyfajta laboratóriumot, a kreatív ötletek laboratóriumát, vitassuk meg, hogy mi a legjobb, és aztán lépjünk tovább. Szerintem ez nagyon helyes és nagyon jó. Nem tudom, hogy ezzel megválaszoltam-e a kérdését, illetve ön tett fel egy kérdést. A közpolitikák értékelésére kérdeztem rá, mondja az elnök asszony. Tomzen asszonyon szeretne ehhez még hozzátérni? Ami ezt illeti, illetve a legelőnyösebb záradékot illeti. Arról szól ez a kérdéskör, hogy a előítéleteket törjük meg. Én magam 2005-ben írtam egy könyvet egyébként az európai nőkről, és akkor kimondtam, hogy Portugália a legjobb helyzetben lévő ország a nők munkaerőpiaci helyzetében, és aztán pedig arról beszélünk, hogy Portugália az egyik legrosszabb helyzetben lévő, ott vannak leginkább elnyomott helyzetben a nők, ezt gondolhatjuk, holott ott a fizetések közötti különbségek is alacsonyak. Verló asszony, mondja az elnök, ön szeretne ehhez hozzászólni? Uh, this is also what I like about the clause. Pontosan ez az, ami tetszik nekem ebben a záradék például az erőszak területén ott Ausztria és Spanyolország vezeti a, a, a folyamatokat, nem a skandináv országok, és hasonlóan ehhez Szlovéniában is nagyon jó gyakorlatokkal lehet találkozni. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne mindig csak a hagyományos gyanúsítottakkal foglalkozzunk, úgymond és amire az elnök asszony rákérdezett, én úgy gondolom, hogy az értékelést a gender mainstreaming keretében kellene végeznünk, de nagyon fontos a, a, a nemek társadalomra gyakorolt hatásának vizsgálata is. Sok esetben akár történelmi példákra is vissza kell nyúlnunk, hogy valóban megtaláljuk azt, hogy miért is jó ez az áradék. Természetesen a történelmi példákra még rá fogunk térni a záráskor. Döpenyi asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Nem tudok túl sok mindent hozzáfűzni az elhangzottakhoz, de talán visszatérhetnék a példák kérdésére a kisországok helyzetére. Na most, ami a házasság kötéseket illeti, figyelembe veszük az ön megjegyzését az osztrák joggal kapcsolatban, illetve ugyanez vonatkozik a spanyol jogra is, ott nincsen semmilyen korlátozás az egyneműek kötése területén. Beszéltem kisországokról, Például a szülői felügyelet kérdésében tudnék példát hozni Észtországból. Ez más jogi területekkel is összefügg a családjogon belül, de ami a szülői felügyeleti gyakorla, szülői felügyelet gyakorlását illeti a szülők nemétől függetlenül, itt Hollandia egy nagyon jó példa, vagy a nők és a férfiak közötti egyenlőségről szóló jogszabály, itt Litvánia egy jó példa. Jó lenne itt létrehozni egy térképet feltüntetve a különféle országokban kialakult helyzetet, hiszen a jogszabályok sok országban létezhetnek párhuzamosan. Általában itt a szülői felügyelet kérdését szokták klasszikus példaként hozni. Mi természetesen szeretnénk megnézni a különféle országok gyakorlatát. Na most, ami egyéb kérdéseket illeti, ott nem nagyon tudok hozzászólni. A jelenlegi költségvetési körülmények közepette nekünk szükségünk van arra, hogy hogyan tudjuk kihasználni a meglévő lehetőségeket. Talán elnök úr azzal lehetne zárni, hogy néhány gondolatot összefoglalóan felvessünk. Nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ebben minnyáján megegyeztünk, hogy mi az a filozófia, amelyet az Európai Parlament követ. Úgy hiszem, hogy itt az egyenlőség kérdését kell előtérbe hozni, a polgárok közötti egyenlőséget, hiszen ez jelenti a legnagyobb dinamikát. Nem arról van szó, hogy a társadalom egyik része küzd a másik része között, hanem próbáljuk az embereket összehozni éppen az egyenlőség jegyében. A következő kérdés hogy milyen filozófiára kell alapozni a munkánkat. Itt fontos dolgok elhangzottak, és érdemes emlékezetünkbe visszaidézni a politika területét. Ez egy olyan kérdés, melynek mentén az Európai Uniónak egy emberi arcot adhatunk, egy pozitív imidzset. Az emberek keresik ezt a pozitív és emberi imidzset az Európai Unió vonatkozásában. Ezzel a polgárok mind egyet tudnának érteni. Ennyit a filozófiáról ami pedig az időpontokat illeti. Először is 2020-ról az összes célkitűzést, amely az Európa 2020-as stratégia tartalmaz, összefügg a, azzal a témával, amit ma délután feldolgoztunk. A nők helyzete a munka világában, a nők számára biztosítandó egyenlő bérezés, a nők és a férfiak azonos helyzete a társadalmon belül, ezek nyilvánvalóan politikailag megnevezhető témák a 2020-as stratégiában. Van egy elköteleződés mindennek hátterében. Egy másik időpont, amit hallottunk, az a 2014-es esztendő. 2014-ben az Európai Parlament választásokban keretében megújul, és a bizottság is egy új ellemet kap. Az általános választójog keretében kerül sor ezekre a választásokra. Ez azt jelenti, hogy egy új politikai mérföldkőhöz érünk el 2014-ben. Ez egy nagyon fontos időpont. Tehát 2014-et, 2020-at említettük időpontunk időpontonként. A diverzitás, a tagállamok diverzitása is nagyon fontos része az európai politikának. A diverzitás keretében eszközök állnak rendelkezésre, azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a társadalmak, a kultúrák sokszínűségét. Éppen ezért bármilyen horizontális osztályba sorolás igencsak nagy nehézségeket vethet fel. És ahogy Britta Thompson is emle, emlékeztetett bennünket, szükség van arra, hogy a nemzeti példákat mindenképpen figyelembe vegyük. Két további pont, amit szintén szeretnék kitérni, történelembe visszatekintve sosem volt lineáris fejlődés a polgárok vagy a nők társadalmon belüli helyzetével kapcsolatban, vagy a férfiak és a nők közötti egyenlőség vonatkozásában. Illúzió lenne azt gondolni, hogy állandó vagy lineáris fejlődésnek leszünk tanúi a jövőben. A nőpolitika sem kivétel ez alól. Nagyon sok történelmi szakaszban a nők nagyon fontos szerepet játszottak, vegyük csak például a 18. Eh, századot. A nők fontos szerepet játszanak, eh, a, játszottak a társadalomban, majd az azt követő időszakban vesztettek a jelentőségükből ezért fontos az a közpolitika folyamatos nyomon kísérése, annak a következményeinek szem előtt tartása, a Vilniuszi nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézet munkája ebből a szempontból is nagyon fontos. Ne álmodozzunk arról, hogy mi leszünk azok, akik megteremtjük a teljes egyenlőséget európai szinten. Legyünk szerények, lássuk azt, hogy folyamatos munkára van szükség, hiszen a társadalom folyamatosan változik. És sok esetben óriási sokkok érik a társadalmat a változások közepette. Így tudunk szembesülni a valósággal Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok, hogy az előadóink elfogadták a meghívást, és köszönöm a tagjainknak is, hogy hozzászóltak. Nagyon sok munka áll még előttünk. Köszönjük, hogy mindenki elfogadta a meghívást, köszönjük a délutáni együttműködést, elnök asszony köszönetet mond a tolmácsok munkájáért, munkájáért megkönnyítették a munkánkat. Tudom tehát, hogy a bizottságunknak még nagyon sok munkájunk van, munkája van. Köszönöm szépen, elnök úr.